iparosítási politika szükségességéről a beli Caterpillar és Alstom ügyfényében. A tanács és a bizottság is képviselteti magát itt a körünkben. Először Kolcsok miniszter úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, öni a szó. I have it on. So once again, Madam... Uh képviselők, elnök asszony, biztos asszony, először is szeretnék elnézetest kérni, mert nem fogok tudni itt lenni a vita teljes időtartam alatt, mégpedig azért, mert vissza kell sietnem haza, mert most véglegesítjük a pozsonyi ülés előkészítésének folyamatát. Ez a téma hétfőn kerül csak a napi ezért eh, át kellett szerveznem a programomat, de így sem tudok itt maradni a teljes vita alatt. Nos, nem régiben Belgium és Franciaországon is gyerbezárásokat jelentettek be, ez nagy aggodalmat és idegességet szült a városokban és régióban, amelyeket ez érint. A Caterpillar és az Alstom esete egy elterjedt helyzet, két legutóbbi példája, változik a gazdasági környezet, egyre több a munkaerő fölösleg, miközben a foglalkoztatás és a társadalmi hatások negatívak. A struktúraváltás azt mutatja az acél és autóiparban, hogy komolyan át kell gondolni a helyzetet mind a tagállamok, mind az EU szintjén. El kell döntenünk, hogy Mit szeretnénk eh, azt, hogy az ipari ismereteink, know-how, tudásunk máshova eh, eh, szivárogjon el, vagy pedig a keretfeltételeket megerősítjük az európai ipar számára, hogy itt tudjon maradni. Június 2013. júniusában az Európai Tanács már felismerte azt, hogy rendkívül fontos az erős európai ipari alap, ipari bázis, az Európai Unió hatalmának, erejének, versenyképességének az alátámasztására. Több szempontot kell itt a 2014-es állásfoglalás, állásfoglalás szellemében áttekinteni. Először is aktív és ambiciózus iparpolitikára van szükség. Ágazatonként is, itt a bizottság feladata a legfontosabb. biztosítani kell ezen kívül az aktív iparpolitikát, az ipari versenyképességet be kell hozni az összes többi politikába, eh, minden érintett politikai területen az infrastruktúrát, ideértve a digitális infrastruktúrát is eh, fejleszteni kell, hosszú távú eh, gondolkodás keretén belül a, a munkaerőpiaci viszonyokat javítani kell a dolgozók jogainak erősítése mellett. Nemrégiben az Európai Stratégiai Beruházási Alap, az FC mellett meg kellett fontolnunk, hogy szükség van az akadályok lebontására is, illetve a tőkefinanszírozásra is. Stratégiai és célzott hitelek biztosítása olyan tevékenysége, amelyet az Európai Beruházási Bank támogatni tudja a gyártással, szolgáltatással foglalkozó ágazatokat. Ezen kívül helyi és regionális döntéshozóknak is vannak feladatai, hiszen ők foglalkoznak a ők valósítják meg az Európai Uniós beruházások kétharmadát, ezen a szinten születnek meg a döntések. Úgyhogy itt szükség van arra, hogy a regionális politikát és az ipari politikát azok teljes eszköztárával együtt harmonizáljuk. A legutóbbi események azt mutatják, hogy szükség van az eredményes társadalmi párbeszédre is a kormány és a szociális partnerek részvételével. Az Európai Unió szintén egyre inkább felismeri mindenki azt, hogy mennyire fontos a szociális partnereket minden szinten bevonni. A tanács üdvözölte a bizottság kezdeményezését, amely arra vonatkozott, hogy a szociális partnereket vonjuk be azokba a politikákba, amelyek jelentésmértékben kihathatnak a foglalkoztatás és szociális helyzetre. Azonban a politikának, a dialógusnak a pénzügyi vonatkozásokat is figyelem kell lennie ennek érdekében. Az Európai Unió olyan eszközöket fejlesztett ki, amelyeket támogatni tudja a munkavállalók foglalkoztathatóságát, miközben a struktúraváltás káros, kedvezőtlen eh, szociális hatásait enyhíteni tudja. Az Európai Globalizációs Alap eh, egyszeri konkrét támogatást tud adni az elbocsátásra kerülő dolgozók megsegítésére szolgálhat ez az alap. A komoly gazdasági váltás sokját így tudják talán átélni. Fontos, hogy a gazdasági, jelenlegi gazdasági helyzet modellváltását tudjuk végrehajtani, hogy közben jelenlegi eh, minőségi eh, foglalkoztatási lehetőségek megmaradjanak. Fontos, hogy az elnök a bizottsága való együttműködésben felkérje az európai és nemzetközi kutató eh, innovációs közösség képviselőit, ugyanígy az üzleti ágazatot is arra, hogy jelentős konferenciát tartsanak és azon vegyenek részt az Európai Unió újraiparosítása címmel. Erre a konferenciára Pozsonyban fog sor kerülni október 26-28-án, és a téma, témák között a nanotechnológia, a fejlett anyagok, gyártási, feldolgozási technológiák és a biotechnológia ezek lesznek a két legfontosabb témák, ugyancsak említendő azonban a digitalizálás, amely minden ágazatra kihat. Ugyanakkor még mindig nincs egységes, koherens fejlődés Európában. Az Európai Unió, a tagállamok, a régiók és az iparág mindannyian felelősséggel kell, hogy részt vegyenek a digitalizáció elősegítésében, támogatásában. Ennek szellemében a tanács üdvözli a bizottság kommunikációját, amely az európai iparág digitalizálásáról szól. Végül nagyon fontos, hogy a New Skills Agenda értelmében jelentősen és folyamatosan befektessünk az oktatásba és a képzésbe, ezzel javítva a foglalkoztatási arányt és a versenyképességet. Kedves képviselők, különböző vonatkozásai vannak annak, hogy hogyan tudjuk Európát újraiparosítani. Ezekről beszéltem ebben a parlamentben és a bizottságnak megvan a maga feladata, ugyanígy a tanácsnak is. Az újraiparosításról fog szólni az a szeptember 29-i versenyképességi tanács, és még egyszer említ, emlékeztetni önöket arra, hogy Pozsonyban megtartásra fog kerülni ez a vonatkozó konferencia, amire nagy örömmel meghívom önöket. Köszönöm szépen a figyelmüket, elnézésüket kérem, mert távoznom kell, de így is már nagyon is késésben vagyok. Elnök, köszönöm szépen. Tájékoztatni fogjuk a vita lefolyásáról, hiszen megértjük, hogy mennie kell, ez a téma csak ma került a napirendre. Eh, Tyson asszonynak adja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, a Caterpillar és Alstrom által bejelentett eh, eh, bezárások, nagy üzemek bezárása Európában nagyon súlyosan érinti az ott dolgozókat és az egész régió számára nagy, eh, nagy hátányt fog jelenteni. Köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a vitát, és összekötötték az európai ipar jövőjéről, illetve az ipar eh, versenyképességéről szóló vitával. A bizottság legfontosabb prioritásai között szerepel az, hogy először is, akiket közvetlenül érinteknek ezek a bezárások, azokat támogassuk, a munkások és munkások családjainak jövőjére kell gondolnunk. Európa nem maradhat ki ebből a munkából, együtt kell működnünk politikai szinten, minden szinten, annak érdekében, hogy a munkájukat elvesztett munkásokat most támogassuk, és az adott régiókat is tudjuk támogatni ebben a nagyon nehéz politikai és gazdasági helyzetben. Először is az Európában működő vállalatok morális és jogi felelősségüket fel kell vállalják, hogy elindítsák az ezzel kapcsolatos folyamatokat. A munkások tájékoztatása és a velük való konzultáció kulcsfontossága egy ilyen helyzetben, és egy vállalat sem kerülheti meg ez, ez irányú felelősségét másodszorban, amikor elbocsátások történnek, amikor valamit mezárnak. Ezek a helyzetek mindig a globális folyamatokkal kapcsolatosak, és itt van az Európai Globalizációs és Kiigazítási Alap, amely pénzügyi támogatást tud adni a régióknak és a munkásoknak, akiket ez érint. Három millió eurót fordítottunk már a Caterpillar munkásainak segítésére, és a, ez, e, a vállalat együttműködő vállalatok segítésére, úgyhogy az globalizációs és kiigazítási alapból rendelkezésre állnak pénzek a tagállamok kérésére ezek a pénzek a szakképzésre, átképzésre fordíthatók, de ezen kívül az Európai Regionális Alap és az Európai Szociális Alap is segítheti a régiók átalakítását, illetve az érintett dolgozók tovább segítését. Egy munkacsoportot alakítottunk, amely a belga hatóságokkal és a bizottsággal együttműködésben majd követi a folyamatot, és megnézi, hogy a jogi keretekhez képest hogy lehet legokosabban elosztani az rendelkezésre álló alapokat. Ezek az intézkedések mind arra hivatottak, hogy rövid távon kezeljék ezt a problémát. Ezért, ezeken keresztül szeretne a bizottság nagyon határozott jelzést adni arról, hogy meg akarjuk őrizni az iparunk versenyképességét hosszú távon is, és a hosszú távú intézkedésekből elmondhatjuk azt, hogy 20,4 milliárd eurót fektettünk be az Európai Stratégiai Beruházási Alapból különböző vállalatok javára, és ez körülbelül 150 milliárd eurót fog generálni majd a befektetések során. Ahogy Juncker úr is mondta ma délelőtt, ezt tovább fogjuk fokozni, és megduplázzuk az alap pénzügyi kapacitását és működési szakaszát is, úgyhogy összesen ez azt fogja jelenteni, hogy magánbefektetések, beruházások szintjén 2020-ig 500 milliárd eurót tudunk majd generálni. Ezen kívül sokkal egyszerűbb, eh, átláthatóbb, jobb eh, jogalkotási keretet kell teremteni az európai vállalkozások számára. Ez is kapcsolódik minden eh, más fontos politikánkhoz, például a körkörös gazdaság, az energiaunió, a belső piac, az egységes tőkepiac, a kutatási és fejlesztési menetrend, a jobb jogalkotásról szóló terveink mind így csatlakoznak, illetve kapcsolódnak ezekhez a tervekhez. Egy nagyon gyorsan változó globális gazdaságban Pontosan a képességek, a képzettség lesz az, ami lehetővé teszi majd Európában az innovációban vezető szerep felvállalását és így a munkahelyteremtés és a növekedés megakadása is felszámolható. A fiatalokat és a munkanélkülieket, valamint éppen két állás között munkanélkül lévőket is tovább tudjuk itt segíteni. A verseny világszerte erősödik, élesedik, úgyhogy minden szinten meg kell próbálnunk gondoskodnunk arról, hogy Európa versenyképes és vonzó környezet maradjon a gyártóiparok számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megnyitom a vitát a politikai frakciók nevében szólók közül. Először Grosszett asszonynak adom el a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Sajnálatos módon ismét erről a névválságról kell beszélnünk. A beruházás hiánya, a versenyképességi problémák az európai iparban, és a Caterpillar és az Alstom esete is jól illusztrálják azt, hogy milyen helyzetet kell, hogy átéljen az európai ipar. Európai válság van, ezek ijesztő jelek, és nagyon sok haragot és aggodalmat keltenek az emberekben. Ráadásul a közvélemény is pontosan tudja, hogy milyen nehéz helyzetben vannak ezek az üzemek, és azt látják, hogy az utolsó pillanatban próbáljuk hirtelen megmenteni ezeket a gyárakat. Ez azt mutatja, hogy nem eléggé versenyképesek a vállalkozásaink, és a tagállamok nem mindegyike kész arra, hogy megfelelő környezetet teremtsen a vállalkozások számára. Átalakításokra van szükség a vállalatokban, persze, de ahhoz, hogy fejleszteni, fejlődni tudjanak, kedvező adóügyi, szociális környezetet kell teremteni számukra, oly módon, hogy ne paralizáljuk a többi vállalkozást bizonyosak kedvéért. Veszélyes tehát ez a helyzet. A kormányunk most jelen pillanatban egy más nehézségekkel szembenéző eladósodott céget, az SNCF-et, a francia mávot próbálja megmenteni. De sajnos évek óta nincs valódi vasútpolitika Franciaországban, Fran- vagy Európában, csak úgy, mint Franciaországban, az a legfőbb probléma, hogy nem látunk előre, nem gondolkozunk előre, nincs igazi, hosszú távú iparfejlesztési stratégia az európai vállalatok számára. Ez hiányzik, ezzel kéne leginkább foglalkozni, és sajnálatos módon ismét és újból a dolgozók azok, akik ha mindennek megisszák a levét, a szociális dömping formájában, ami sajnálatos módon létezik Franciaországban, épp úgy, mint Európában, és ebben a nehéz helyzetben a dolgozók számára nehéz helyzetben, ahogy a biztos asszony is mondta, rendkívül fontos, hogy védjük meg a szociális jogokat. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az európai ipar megkapja azt, amire szüksége van. Stabilitásra van szüksége, jogalkotási stabilitásra, adóügyi stabilitásra, mégpedig hosszú távon. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Gusztat asszony. A következő hozzászóló Arena asszony másfél percben. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bejelentett Caterpillar Goszli üzem bezárása 6000 dolgozót fog a bizonytalanságba taszítani. De nem ez az egyetlen ilyen helyzet. A globalizáció következtében a Finnország, a Nokia és a Microsoft öm, több mint 6000 embert bocsátott el. Svédországban az Ericsson több száz dolgozót bocsátott el. Tehát nem egy vállalatról, nem egy tagállamról van szó. És meg kell tennünk a kérdés, hogy miért zárnak be ezek a gyárok. A Caterpillar olyan csoport, ahol amely oda teszi a székhelyét, ahol legkevesebbet kell fizetnie. Svájcban van a központjuk azért, hogy Európában keveset kelljen adózniuk. Ráadásul a tőkéjüket próbálják meg növelni annak helyében, hogy stratégiát építenének. Európán kívül hozzák a döntéseket ennek a vállalatnak a vezetői, tehát nekik teljesen mindegy, hogy Európában milyen helyzetet okoznak számos dolgozóiknak. Nagyon sok ilyen multinacionális cég van Európában. A Caterpillar esete az európai megszorító intézkedések direkt következmények. Kevesebbet ruházunk be gépekbe. Szerintem éppen ezért lenne nagyon fontos a zöld beruházások elősegítése, mert ez új munkahelyeket teremtene. És ahogy biztos azt is mondta, kell segítenünk a dolgozókat, az elbocsátott dolgozókat és az érintett régiókat, és látom, hogy ön készen áll erre. Újra kell indítanunk az állami beruházásokat. Emellett garantálnunk kell azt, hogy ott adózzanak a cégek, ahol a termelés történik, és ahol a, a pénzük, a profitjuk termelődik. Ráadásul nem szabad mindent megadni a külföldi beruházóknak, hanem megfelelő szabályokat kell alkotni, amelyel korlátozzuk őket, és döntő bíróságokon kell eldönteni a vitákat. A hatástanulmányokra van szükség a globalizáció hatására. Persze vannak a globalizációnak pozitív hatása is, de igen, vannak negatív hatásai is, és nem szabad ezt tagadnunk, mert ha tagadjuk, az azt jelenti, hogy nem tudunk felkészülni, és nem tudjuk a struktúráinkat, a vállalatainkat oly módon átalakítani, hogy túléljük a globalizációt. Ez sokkal őszintébb reakció lenne a globalizációra. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Stevens asszony kap Másfél percben. Thank you, voorzitter, de eerste gedachte... Kedves kollégák, amikor az ember ilyen bejelentést hall, mint a múlt héten a Caterpillar cégét, akkor az ember együtt érez a dolgozókkal, a több ezer dolgozóval és a vállalkozóval, akiket ez érint az ECR részéről, ugyanezt mondhatom el, aggaszt bennünket a globalizáció, ugyanakkor a helyes válasz az a jól átgondolt politika Eh, bizonyos elemek ebben alapvető fontosságúak. Nem szabad engednünk a protekcionista csábításnak. A nemzetközi verseny ténylegesen több, munkaerő, több eh, munkahely létrehozásához vezet, ha jól irányítjuk. Eh, a foglalkoztatást kell megőrizni, és nem az egyes munkahelyeket a munkaerőpiacnak rugalmasan kell tudnia változnia, és senkit nem szabad a munkapiacról idő előtt kiszorítani. Ugye egyre idősebb az európai népesség, radikális változásokra van szükség az Európai Unióban, az Európai Globalizációs Alap segíthet ugyanakkor az adóter, adóvizetők megterhelése nem fenntartható megoldás. Az Európai eh, Transferunió nem fogja megoldani ezeket a problémákat. A tagállamoknak kell minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a struktúrális reformok segítségével a munkahelyteremtést, a vállalkozói szellemet támogassák. Hazámban, Belgiumban már most is eh, jó eh, példákat tudunk sorolni erre. Elnök, köszönöm szépen. Stevens asszony eh, Tarabella úrtól kapott kékkártyás eh, kérdést, eh, ha elfogadja. Elfogadja? Tarabella úr, kérem tegye fel a kérdését. Azt hallottam, Stevens úr, hogy szolidaritsak az önök által említett cégek a dolgozóknak. De Belgiumban azt látjuk, hogy átstruktúrálásról volt szó, nemzeti szolidaritás ugyan, némileg megvalósult, de ezt a metódust más dolgozókra nem alkalmazzák. És most azt a szociális kataklizmát kell megoldani, ami Goszliban és a környékén kialakult. Mi lesz azokkal a dolgozókkal, akik nem belgák, és áldozatul estek ennek az átalakításnak? Beste kolléga, dank wel. Kedves kollégám, köszönöm szépen ezt a kérdést. De figyelnie kellett volna arra, amit mondok mi nem támogatjuk azt, hogy az idősebb dolgozókat leírjuk, ezért említettem, hogy ez nem ad fenntartható megoldást. Az idősebb munkavállalókat is újra lehet képezni, hogy új munkát tudjanak vállalni, új szakmát tudjanak kezdeni. A korai nyugdíjba kényszerítés nem megoldás. Elnök, köszönöm szépen. A következő felszólaló Dupré úr kettő percben. Elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! Szeptember 2-án a Caterpillar a Goszli üzeminek begyárás, bezárását jelentette. Ez brutális következményekkel jár. A több mint két ezer dolgozót fognak elbocsátani, a politikusokat sokkolta ez. A beszállítóknál még több dolgozó elbocsátására fog sor kerülni. Ez nagyon rosszul érint bennünket. Egyrészt, mert egy arc nélkül kapitalizmus brutális döntéséről van szó, amit előtte nem jelentettek be az országom kormányának, miközben az amerikaiak nem voltak hajlandóak elutazni Franciaországba a vezetők, akiket a franciák megkértek, hogy jöjjenek tárgyalni. Így is nagyon magas a munkanélküliség, és nagyon aggasztó a beruházások hiánya a stabilitási paktum, a költségvetés egyre nagyobb nyomás alatt van. Először is nagyon fontos lenne azt követelni a Caterpillártól, hogy a Renault eljáráshoz hasonlóan járjanak el, köszön, követelni kell tőlük, hogy igazolják és magyarázzák meg, hogy miért kell bezárni egy ilyen jól teljesítő helyszínt, amely profitot termel, és amely alig van eladósodva. Amikor ez a döntés azonban a Kártály részéről megerősítést nyert, akkor kártalanítani kell megfelelőképpen a dolgozókat. Ezt is követeljük tőlük. Biztos asszony, a felelős politikusok és a szakszervezetek is azt követelik, azt kérik a bizottságtól, hogy minden eszközt mozgósítson annak érdekében, hogy a dolgozókat sikerüljön más munkahelyeken elhelyezni. Nem elég az, hogy a vállalatok ezt megpróbálják. Az Európai Bizottság nem régében, éppen ma reggel erősítette meg azt a kívánságát, hogy szociális Európát akar építeni, olyan Európát, ami megvégi a dolgozókat. De a Caterpillar és az Ásztom dolgozói szerintem ma nem úgy érzik, hogy Európa megvédi őket. Nagy változásokat érünk át, a globalizáció egyre inkább hatással van ránk, és egyre több féle ember él egy-egy országban. A Caterpillar esetében nagyon fontos lenne, hogy a párbeszéd, a szociális párbeszéd elkezdődjön legalább. Európai szinten új eszközökre van szükség, például az EFSI-re, ami kifejezetten az ipart célozza, hogy konszolidálni tudjuk, és eh, az európai ipart, és szolid alapot tudjunk neki teremteni. Olyan vállalkozásokra van szükség, amelyek, hogyha beruháznak az országainkban, azokat megfelelő szabályokkal kötik, hogy ne tudjanak csak úgy éppen a kedvük szerint bezárni gyárakat, helyszíneket, ahogy a Renault tette, Renault esetében született döntés következtében láttuk, erre van szükség. Köszönöm szépen, hogy az elnök azt, hogy most Handel úr kap szót. Elnök asszony, biztos asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A bizottság nagy célokat tűz ki Európa újraiparosítása terén. Ez nagyon jó, de nem csak a Caterpillar esetében, hanem máshol is látjuk, hogy régiók omlanak össze, és nagy tömegek eh, válnak a munkanélküliség áldozatává. A vállalatok ugyanis nem csak nyereségeseknek kell lenniük, hanem versenyképeseknek is. Természetesen a vállalkozásoknak legfontosabb a profit, a munkajog annyira nem. De egy kicsit előbbre tekintő, kicsit hosszabb távra kigondolt iparpolitika segíthetne az építőiparban és a többi iparban is, hiszen az, az ipar a politikának európai és nemzeti szinten is hosszú távon kellene terveznie, de nem tesszük ezt meg, hanem csak rövid távon gondolkodunk, és akkor aztán a globalizációs alapból segítjük ki a munkájukat elvesztőket. Ez is rendben van, de ez túlságosan kevés. Ideje most arra gondolnunk, hogy a nyereséges vállalatokat most arra szorítsuk, hogy a szociális és társadalmi feladatok is vállalják fel. Köszönöm. Lambert úr, a szó. Köszönöm szépen, kedves elnök asszony. A Caterpillar 2009 és 15 között 50 kal növelte a kifizetett öm, osztalékot. Ez a szám is mutatja azt, hogy a pénzügyi rák egyre mélyebb ássa magát az Európai Bizottságban, hiszen a pénzügyeseknek az a célja, hogy maximalizálják a profitot, és utána az egész gazdaságot ennek alárendeljék, nem pedig a társadalom szolgálatának. 20-ról 15%-ra csökkent az iparban dolgozó európaiak száma. És tudom, hogy ez az állandó meggyőződésem, de szerintem, a, hogyha olyan megállapodásokról tárgyalunk, mint például a TTIP, akkor elfelejthetjük a szociális Európát, mert a globalizáció nem erről szól. Azt akarjuk, hogy 20%-ra növeljük az ipar arányát a GDP-ben Európában. De miért is? Ehhez mobilitásra van szükség, épületekre, új épületekre és rengeteg energiára. A gazdaságunkat egy tisztességes energia és erőforrás felhasználó gazdasággá szeretnénk átalakítani, és ez szerintem az a két cél nem egyeztethető össze. Túlmenően az érzelmeken, amit az önkényes Caterpillar gyárbezárás keltett, szeretnénk levonni ennek a következtetéseit, a tanulságait. Az európai gazdaságpolitika nagyon sokat hagyatkozik a pénzügyre amikor túl nagy pénzügyi intézmények kor, kormányozzák a gazdaságot, akkor teljes mértékben függővé válunk tőlük. Erről a kereskedelmi megállapodásokra alapuló gazdaságról végre el kell feledkeznünk, mert ez a részvényesek érdekeit tartja szem előtt, nem pedig a szociális és környezetvédelmi szempontokat. Az ipart az át, átalakulás szolgálatába kell állítani megvannak erre az eszközeink. Legyenek ambiciózus és kötelező jellegű céljaink, például a környezetvédelem tekintetében, például a Junkeri beruházási terv, ahelyett, hogy egy kicsi pénz hullaz ide vagy oda, arra kéne, hogy összpontosítsa az erőforrásait, amivel át tudjuk alakítani az új kihívásoknak megfelelően az iparunkat. Az iparban egyébként a dolgozókat egyre inkább gépek helyettesítik, és ezt el kell ismernünk, hogy ez így történik. A dolgozókat már, ha nem tudjuk megvédeni, akkor legalább azt próbáljuk meg elérni, hogy nem minden csak a részvényesek kénye kedve szerint történjen, különben több millió ember fog újra, útra vagy utcára kerülni. Schaffhauser úr szeretne két kékkártyás kérdést feltenni önnek, Lambert úr. Elfogadja? Schaffhauser úr, öné a szok. Schaff, Lambert úr nagy érdeklődéssel hallgattam mielőtt képviselő lettem volna, néhányan nagy bankok elnökei voltunk, és azt kértük tőlük, hogy legyen újra beruházási terv, ami a központi bankok újra finanszírozását fogja lehetővé tenni, és ezt a zöld gazdaságba és a fenntartható gazdaságba tudnánk befektetni az innen származó pénzeket. Európai protekcionizmusra miért ne lenne szükség legalább azért, hogy kölcsönös legyen a nyitás. Kedves kolléga, hogyha nem is értett meg minden érvemet, az lehet, hogy azért volt, mert két és fél perc alatt nem tudok mindent elmondani. Az Európai Központi Bank nagyon komolyan finanszírozta az európai gazdaságokat, ezt nem lehet tagadni. De teljes mértékben megfontolás nélkül szórta ide-oda a pénzt. Nagyon fontos lenne, hogy jobban célozzuk meg azokat a cégeket, amelyeket szeretnénk finanszírozni. Persze fontos, hogy legyen likviditás a rendszerben, de az Európai Beruházási Bankon és más állami beruházási eszközökön túl ezt a likviditást a gazdaság zöldítése felé való átmenetre kellene becsatornázni. Ez lenne szerintem a politikánk fő célja, és remélem, hogy nemzet és európai szinten is e politikák mögé nem sokára fel fog sorakozni a többség. Elnök, köszönöm szépen! B úr következik. A belforti a üzem bezárása remélhetőleg még jobb megoldással fog be lebonyolódni, mint a Grandanzsi és Florangi acélüzem bezárása. Micsoda jelképről van szó. Ez a gyár 1879-ben nyitotta meg kapuit, és az első nagysebességű vonatot, a híres TGV-t így gyártották. Az egész világ irigyli ezt, és ez a gyár akár 9000 dolgozót is foglalkoztatott. Most azonban már csak a harmadik szektorban vesznek fel új dolgozókat, és azt látjuk, hogy az ipar pusztul. 33 ezer iparban lévő munkahely szűnt meg Franciaországban. A nemzeti vezetőknek megvan a maguk felelőssége, de az európai vezetőknek is, akik egyre inkább a pénzügy érdekei alá sorolták be a gazdaságainkat, és minden protekcionizmust tiltanak számunkra. Az Európai Unió állítólag küzd a monopóliumok ellen, de közben megpróbálja szétválasztani például a vasút területén a hálózatüzemeltetőket és magukat a közlekedést lebonyolító cégeket. A Pelforti gyár bezárása szinte logikus azután, hogy 2014-ben az Alstom eladta az amerikai General Electricnek az energiaüzletágát. Az innováció sajnos kötődik a gyárakhoz, a termelési egységekhez, nem szabad ezt elveszítenünk egyiket se, mert akkor a másikat is elveszítjük. Nagyon fontos, hogy a minisztereink ahelyett, hogy a karrierükre koncentrálnak, inkább a feladataikkal foglalkoznának. Két fotó szeánsz között nem hallják meg azt, hogy a dolgozók, az Alstom dolgozói milyen segélykiáltásokat fogalmaznak meg. 2000 új munkahely fog megszűni csak Belfordban. Ma még inkább, mint valaha stratégára van szüksége az iparunknak, aki hosszú távon gondolkozik és megszerzi az eszközöket a célok eléréséhez. Next speaker is... Uh, Köszönöm szépen. Következő felszóló Rólin úr. 2013. 2013. február Caterpillar átalakítása. 1400 elbocsátás mi lesz a jövője a vállalatnak? A rugalmasság szempontjából, a fizetés szempontjából is a dolgozók rengeteget engedtek, hogy megtarthassák az állásukat. Most újabb 6000 embert fognak elbocsájtani az Alstom gyárától. Ezzel megvetjük a dolgozókat. Ez megvetése a gyáraknak, megvetése a dolgoz az adott államok politikájának. Ez nem az első eset, és nem az utolsó gyárbezárás. Mindazonáltal jó példa megmutatja azt, amit Philip Mestok is mondott, hogy a Caterpillar a totálisan szabályozatlan kapitalizmus eredménye. Hogyha ennek a gyárbezárásnak semmi következménye nem lesz, akkor az nagyon komoly következményekkel fog járni. Azonnal segíteni kell a dolgozóknak újból elhelyezkedni, hiszen áldozatokká válnak, hogyha ezt nem tesszük meg. És hangsúlyoznom kell azt is, hogy gratulálok a bizottságnak, hogy hajlandónak mutatkozik kiegészíteni a beruházási alapokat. Erről forrásokra van szükség nemzeti és európai szinten is, hogy olyan projekteink legyenek, amelyekkel gazdaságunkat meg tudjuk erősíteni az energia, a digitalizáció területén is. Ne legyünk naívak, hanem adjunk formát az iparnak. Kína például egy versenyképtelenné tesz bennünket az áraikkal. Úgyhogy mást kell kitalálnunk, és minden államnak ugyanazon játékszabályok szerint kell játszania. A Caterpillar nem, teszi, nem veszi figyelembe, nem tartja tiszteletben még a környezetet sem, a kínai sem. Ezért üdvözlöm azt, hogy a biztos fontos szöveget akar most benyújtani. A stabilitás nagyon fontos, és az is, hogy megvédjük a dolgozókat, megvédjük a munkahelyeket, és az is rendkívül fontos, hogy legyen iparpolitikánk és gazdaságpolitikánk, és legyen perspektívája a fejlődésnek. Köszönöm szépen, Rövoldálon asszony következik. Nagyon örülök annak, hogy a parlamentünk bizonyítja azt, hogy aktív, például a Caterpillar Goszli gyárának a bezárása és a Aston Belford gyárának a bezárása kapcsán. És nem francia, nem belga probléma ez, hanem európai. Ezért valódi európai iparpolitikára van szükség. Két hónappal ezelőtt ugyanebben a házban fogadtunk el egy állásfoglalást, azt kértük benne a bizottságtól, hogy támogassa jobban az európai vasutakat, és hogy minden lehetséges potenciát használjon ki arra a Juncker terven belül is, hogy támogassa ezt a területet. Öt hónappal ezelőtt fogadtuk el a negyedik vasúti csomagot. Ezt az hoz kapcsolódó ipari cégek, például az Alstom is rendkívül támogatott. Az Európai Parlament szavazását, szavát meg kell, hogy hallják az állampolgárok és a vállalatok is. Óriási kihívás előttünk, ez pedig az iparunk megvédése, a nemzetközi egyre élesedő és egyre tisztességtelenebb versenytől szabályokra van szükség, és korlátozni kell azokat a vállalkozásokat, amelyek masszív támogatásokkal kerülnek be az európai piacra, és ezáltal veszélyeztetik a mi gazdaságunkat. Több rugalmasságra van szükségünk, hogyha támogatni akarjuk a vállalatainkat és az iparunkat. Végül ez a vita arról is szól, hogy védjük meg a nőket, a férfiakat és azokat a családokat, akiket közvetlenül érintenek ezek az események. Ha a kormányok lépnek is, az ipari vezetőknek is vállalniuk kell a felelősségüket, az emberi tényezőt is figyelembe kell venniük, és nem mindig a profit szempontjából kell vizsgálniuk a helyzetet. Köszönöm, Köszönöm szépen, Nikolson úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két hét, két hete Észak-Írországban is bezárt a Caterpillar egy üzemet, ami miatt száz ember vesztette el a munkáját. Sajnos ez egy csak a nagyon hosszú évek óta folyó bezárások sorában, és minden, nagyon sok városban bezártak különböző üzemeket, illetve több száz állás vesz, veszett el. Már pedig ezek nagyon motivált és nagyon jól képzett munkások voltak, és ezek az állások, ez a munka közvetetten és követ, közvetlenül is táplálta a helyi gazdaságot. Ezért most nagyon nagy veszteséget szenvedett a régió, régió gazdasága, és ezért nagyon fontos, hogy európai szinten próbáljuk meg azonosítani azokat a kihívásokat, amelyek az ágazat előtt állnak, és egy általános megközelítést, egy pozitív tervet készítenénk, hiszen szüksége, szükség van arra, hogy egy kimondott iparstratégiát készítsünk el. Úgy tűnik, hogy egyelőre az ezért felelősek nem hajlandók erre. Uh, Mr. Nicholson, there is a blue card for you. Nicholson úr, Fonzulika úr kékkártyás kérdést szeretne önnek föltenni. Elfogadja? Tessék, Fonzulika kolléga. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hallgattam Nicholson kollégámat korábban is már e tárgyban, és szeretném megkérdezni, megkérdezni tőle, hogy lehet megvalósítani az újraiparosítást, amikor ilyen sok kereskedelmi megállapodással foglalkozunk egy időben, akik óriási előnybe hoznak a világ minden része mindenféle országot, azokban az országokban könnyebb gyártani és olcsóbb gyártani, mint itt az Európai Unión belül. Thank you. Nicholson úr. Először is köszönet kollégámnak a kérdésért. Nagyon érdekes kérdést tett föl, megértem, hogy e pillanatban a bizottság valóban azt vizsgálja, hogy a különböző szabadkereskedelmi tárgyalások eh, hogy is jögjenek vissza ezzel a kérdéskérrel, és meg is kérdeztem a mezőségi szakbizottság szempontjából, hogy hány megadapodást köthetünk meg annélkül, hogy teljesen tönkrene tennénk az Európai Unión belül eh, a saját gyártásunkat, és azt láttam, hogy nem csak a TTIP, nem csak a szita és az összes többi szabad kereskedelmi megállapodás befolyásolja ezt, hanem sok más kereskedelmi megállapodás is, amelyek most kerülnek elfogadásra. Aggasztó az látnunk kell nekünk is, hogy Európa mennyit, valóban mit kockáztat ezeket a kereskedelmi megállapodásokkal. Thank you. Now, uh... Köszönöm szépen. De Szármész Hasszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, természetesen a többi kollégához hasonlóképpen én is azt szeretném, hogyha ez a két vállalat valamilyen pozitív fordulatot venne, és különösen az Aston megtartaná a belforti üzemét. De szembe kell néznünk a tényekkel. Ebben a két kérdésben, a két vállalat esetében nagy mértékben megoszlik a felelősség. Franciaországnak is megvan a felelőssége. Több mint tíz éve ígérgetünk folyamatosan, akkor minden összefüggés és jövőkép nélkül. Tehát van nemzeti felelősség is. Európának is van felelőssége ebben a helyzetben, mert évek óta, számos év óta egyáltalán nincs ipari gazdaságpolitikánk, nincs egy következetes út, amit követnénk. Úgyhogy ismét elmondom, hogy ideje lépni jelét kell mutatni annak, hogy Európa végre úgy döntött, hogy lesz ipar és gazdaságpolitikája. Lépnünk kell, hogy ne elszenvedjük csak mások lépéseinek a következményeit. Irányra van szükségünk. Ez egy erős szimbólum formájában kell, hogy megvalósuljon, hogy az összes kormány elkövet, elkötelezetten mutassa azt, hogy változást akarnak, nem csak a növekedés tekintetében, hanem a teljes foglalkoztatás irányába. Ez nagyon pozitív politika lenne. Nekünk és a bizottságnak is át kell gondolnunk a versenyképességi elveket. A verseny globális. Persze szükség van a nagy, erős európai cégekre, és meg kell akadályozni a múltban elkövetett hibákat. Egy beruházási tervre van szükség. Egy olyan tervre, ami arra koncentrál azokra a kutatási területekre, amelyek a jövőnket biztosítják majd, és ahogy Zserál is mondta, egy ipari beruházási alapra van szükség. Kereskedelmi érdekeinket meg kell védeni. Nem szabad, hogy inkompetensebbek legyünk, mint az amerikai kongresszus. Az európai ö, intézmények ugyanúgy védjék meg az európai érdekeket és az európai cégeket, mint ahogy az amerikaiak és a kínaiak a sajátjaikkal megteszik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lőjerik úr a következő. Parancsoljon. Azt gondolom, hogy nem szabad elfeledkeznünk az ipar lebontásának a szociális következményéről sem. Különösen akkor kell erre a témára gondolnunk, amikor a reindustrializációt szeretnénk beindítani Európában. Az, hogy a Caterpillar jelen pillanatban elbocsátásokat tervez, 1 milliárd 400 millió eurót fog szétosztani a részvényesei között. Az Alstom a holnap technikájával olyan mozdonyokat állít elő, amely a jövő technológiájának az egyik alapköve lehet. 80 milliárdot költ a központi bank havonta a holnapba való beruházásokra. E két cég is részesült ezekből a beruházásokból. A Caterpillarnál, a nagyon fontos lenne, hogy Európa közi szövetség jöjjön létre, hogy például a vasútársaságok körében is kialakuljon egy olyan erős cég, mint például az Airbus a légi közlekedésben, amely felveszi a versenyt az amerikai versenytársal is. Zsadó úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Hihetetlen az, hogy rendszeresen ebben a teremben ipari kérdésekkel kell foglalkoznunk, és mindig ugyanazt állapítjuk meg. A megszorítások a teljes mértékben lekötözték, mm, nyitották, az ipart átalakításokra van szükség, restrukturációra, ahhoz, hogy beinduljon ismét a gazdaság. Nincs megfelelő európai iparpolitika, sőt semmilyen sincs. És ez rendkívül sok problémához vezet. Szükségünk van egy európai iparpolitikára azért, mert vannak nemzeti politikák, de ezek óriási kudarcot vallanak az Alstom Franciaországban. A hipokriták győzelmét jelenti. Ez botrányos. Garantálni kell azt, hogy az államok beavatkoznak. 2007-ben akkor, amikor a környezetről tárgyaltunk Franciaországban, például 14-ről 25%-ra növelték a közlekedés áfáját, a jegyek áfáját. A miniszter, az illetékes miniszter az ökoadót több millió euróval lecsökkentette. Ezzel lehetett volna a villamosokat és egyéb zöld beruházásokat finanszírozni. Egy európai iparpolitikára van szükség, és a fenntartható közlekedés, a villamosok és a jól működő vasutak támogatására, és arra, hogy azért a dolgokért, amiért az államok felelősek, a tagállamok vállalják is ezt a felelősséget. Ne legyen az, hogy mindig újból és újból egyre több kamion száguldozik az utainkon, miközben villamos nem tudunk építeni, és már nem tudjuk belélegezni a levegőt. Köszönöm. Monó kapja meg a szót. Biztos asszony. Meglepő, hogy a gazdasági megszorításokról panaszkodik, ugyanakkor meg szeretné tartani az erőt, egységes erős európai pénznemként, ez mint ellenhonás lenne sokan emlegetik az ultraliberális európai gazdasági modellt. Nos, a belforti cégbezárás valóban hozzájárul az elmúlt 25 év ipari problémáihoz. Az Alstom kivonulásával, a General electric transzakcióval tranzakcióval együtt megint csak nyilván problémák vannak. A jövőre vannak ígéretek a bizottságtól, ugyanakkor a dolgozóknak ma kell megfizetni az árát ezeknek a változásoknak az Európai Unióban ez az egész egy eh, kaotikus helyzet, eh, bűncselekményeket követünk el a polgárok ellen. Az önök globalizációs célkötűzése az, hogy más érdekeket szolgáljanak, és nem a, pol, nem a nemzetek érdekeit. Csak a francia nemzeti front jövőképe segíthet bennünket ki ebből a helyzetből. Elnök, köszönöm, Szander asszony kap kettő percben szót. Madame la Présidente, Madame la Commissaire. Elnök asszony, biztos asszony. Nagyon fontos számomra, hogy beszéljek az Aston ügyről. 480 munkahely forró kockán az én választói körzetemben. Ennek sok oka van, az egyik a francia kormány eh, intézkedése, eh, Franciaország meglepetnek, ját, já, azt most, hogy meglepődött ezen a helyzeten, ugyanakkor a kormány nem tehetné meg azt, hogy kisemmizi ezeket az embereket, hozzájárul ezeknek az embereknek a kisemmizéséhez. Nem másról beszélünk itt, mint az európai iparstratégia hiányosságaikról, az elvárásokat egyáltalán nem tudja ezt betartani. Nemrég az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, amely a vasútipar versenyképességét szeretne javítani. Hol tartunk ezzel a bizottság? Megkezdi végre az ágazattal a struktúrált párbeszédet, hiszen a vasútipar 400 ezer munkahelyet jelent Európában, de sajnos cégeinknek túlságosan gyakran kell külföldi magas szinten támogatott állami támogatás berendezésülő versenytársakkal kell szembenéznie az Európai Iparnak, és nem tudunk ezzel szemben talpon maradni ezek a kormányok nem engedik meg, hogy a saját piacokon Kínában, az Egyesült Államokban, a közbeszerzésben európai cégek részt vehessenek. Ne legyünk már ilyen naívak, védjük meg jobban az európai piacokat, és tartsuk be a kölcsönösségi elvet a közbeszerzésben. Ebben támogatnánk a bizottságot. Biztos azt, hogy ne engedje azt, hogy a vasútipar zárt ügyre fusson Európában, legyen egy tisztességes iparpolitikánk. Elnök, köszönöm szépen a következő felszólaló Bájé úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Tudják, hogy Goszliban a kártárpillár bezárás 6000 dolgozó munkájának az elveszítését jelenti. Ez brutális és botrányos, és sajnos nagyon sok régiót érintenek hasonló események Európában. A dolgozóknak és a családjuknak nagyon fontos, hogy megfelelő méltóságukat biztosítsuk, és a Caterpillar felelősei is ezt elismerik. Ez a bezárás szimbolikus. Szimbolikus abban a tekintetben, ami Európában zajlik. Öm, azért bocsájtanak, e, olyan cégek bocsájtanak el több száz, több ezer dolgozót, akik ami amúgy öm, nyereségesek és óriási pénzeket tesznek zsebre. Ez a vak kapitalizmus eredménye. Kutatásra, innovációra kell többet szánnunk, és azonnal abba kell hagynunk a megszorító intézkedések alkalmazását, beruháznunk kell a gazdaságba, hogy minőségi munkahelyek jöjjenek létre. A globalizációnak túl sok embereket érintő következménye van határozottan fel kell lépnünk annak érdekében, hogy a Pillar és beszállítóinak a dolgozóit megvédjük, segítsünk, Európa segítsen, és a társfinanszírozást emeljük 80%-ra a beruházási alapokban, hogy az ilyen bezárásokat el tudjuk kerülni más országokban, és az adóparadicsomok elleni szigorú fellépésre is van szükség, hiszen például a Carter Pillar is Svájcba tett át a székhelyét, mielőtt utcára dobta volna a dolgozóit. Tehát adóügyi igazságszolgáltatásra, szociális Európára van szükség, ezt várják tőlünk az állampolgárok. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Anderson asszony a szó egy percre. Mikrofon nélkül. Um, én elítélem a palesztíniai otthonrongálásokat, amelyekhez caterpillar buldozeket használnak, de képviselőként támogatom a Monkstown üzemet Newton Abbey-ben, ahol 250 munkahelyet szüntettek meg, és ahol már így már Belfast és Lann is veszély, veszély fenyegeti. Esetleg lehet ennek egy olyan megoldása, hogy több üzemre terjesztik ki a gyártást, és kicsit kevesebbet fizetnek a részvényeseknek osztalékonként és de, de, hát akkor most az a kérdés, hogy hajlandók-e a részvényesek kevesebbel megérni, vagy a jól működő ipari üzemeket eh, tönkreteszik, és a családok élete kerül veszélybe. Sajnos a mohóság és a szükség között mindig a mohosság szokott győzni, és sajnos a globalizációs és kigazítási alapból az én választókerületem nem fog tudni részesülni, mert a brit kormány állandó jelleggel megtagadja azt, hogy ennek az alapnak az eszközeiből Észak-Írországban is részesülhessenek a dolgozók. Köszönöm a szót. Thank you. Köszönöm szépen. úr, Sehr geehrte Frau Präsidentin! Elnök asszony, 6000 ember, 6000 munkás családapa, családanya sorsát érinti a Goszli Caterpillar üzem bezárása. Nem hagyhat ez minket hidegen. Ezt az, ez a bezárás nem folyt igazságosan, és bármely, az, a Caterpillar minden igazgatója, minden vezető beosztású ember szégyelnie kellene magát emiatt, az európai globalizációs és kigazítási alap rövid távon ezt megoldhatja, segíthet, de hosszú távon az a fontos, hogy megfelelően működő kereteket teremtsünk Európában annak érdekében, hogy a különböző ipari üzemeket támogassuk először is. A az adóelkerülés elleni harc során, hiszen a Caterpillar Svájcban fizet adót, de Belgiumban azt aztán nem, nem forgatja vissza. Nagyon egyszerű nagyon egyszerű lenne a megoldása annak, hogy mindenki ott fizessen adót, ahol megkeresi a pénzt. Aztán az igaz, jó-e, hogy az ipari parkokba való befektetést európai bürokrácián keresztül valósítsunk meg. Nem, mert ez az, ez az ez a befektetéseket megakadályozza. Tehát az lenne a megoldás, hogy úgy tudjunk az európai munkahelyeket megőrizni, hogyha hogyha állami kézben maradnak az ilyenfajta befektetések. Végül pedig az innovációs és az innovatív termékek biztosítják az ipar fejlesztését, tehát Európában is több szilikon velire van szükség, hiszen csak itt tudunk vers, be, tudjuk felves, felvenni a versenyt olyan országokkal, amelyekkel fel kell vennünk, és kiváló egyetemekkel, kiváló képzésekkel, kiváló ö, ö, duális képzések megteremtésével tudjuk ezt megtenni. A Goszliban dolgozóknak és az egész Európa dolgozóinak tartozunk azzal, hogy megfelelő jövőképet tudjunk neki kialakítani. Köszönöm szépen szépen a szót. Thank you, Madam Werner. Köszönöm szépen, Werner asszony a szó. Frau Präsidentin. Elnök asszony, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégáim. 1979 és 1900 és 2014 között Goszliból érkeztek a munkagépek, és pontosan ez, eh, ennek, ezeknek az üzemeknek a bezárásával most eh, nagyot vesztett az európai eh, ipartörténelem, hiszen valódi katasztrófát jelent az európai munkásoknak, ezeknek a munkásoknak ez. Az a kérdés, hogy ez vajon e, egyes esetnek tekinthető-e, vagy, vagy egy trend, tendenciának? Hát Franciaországban is és Európában is eh, több millió munkahely veszett el már az utóbbi 20 eh, évben, és ez annak követ, köszönhető, hogy többek között a vasútiparban is és más iparban is az agresszív kínai és más nem európai ipari viselkedés miatt elvesztek a munkahelyek a termeléssel kapcsolatos produktivitási elvárások is egyre nőnek, és a foglalkoztatottak a képességeik határait feszegetik, ennél többre nem képesek. Már nem tartható az Európában működő ipar szociális iparnak. De Párizs nem hajlandó megoldani a problémát, és egyetlen egy tagállam egyébként sem tudná megoldani a problémát. Közös európai megközelítésre, közös európai cselekvésre van szükség, egy európai stratégiára, egy európai iparpolitikájára annak érdekében, hogy az állami támogatások és a, és a tagállamok is védelmezni tudják az ipar helyzetét. Most már véget kell vetnünk ennek a jelenlegi helyzetnek. Köszönöm szépen. Szalini úr szól. Köszönöm szépen. Nos, a Caterpillar és Aston döntések negatív hatásai jelentősen ki fognak hatni hazámra, Olaszországra is. A Milánó melletti eh, Astam gyár több mint 200 munkás foglalkoztatott eddig, úgyhogy remélem, hogy az olasz kormány ugyancsak lépni fog, és próbál segíteni megoldani a problémát, hiszen nagyon sok munkaerő, nagyon sok eh, munkahely eh, forragít kockán. Ez azonban európai szinten mindenütt jelentős probléma, újra kell indítanunk az európai gyártást kontinensünkön, erről beszélünk ma. Világos, ahogy korábban is sokszor elmondtuk, a gyártás, az ipar nem egyszerűen csak egy olyan készség, amely az Európai Unió homlokterébe tartozik az ipart érintő minden döntésnek közvetett kihatása is van az EU egészére, társadalmi gazdasági értelemben is. Egymással ütköző politikákat építünk az ipar és az energia ügy területén, próbálunk munkahelyeket megtartani, és egyúttal szemet hunyunk felett, hogy Kína valóban megérdemli-e a piacgazdasági státuszt, a tagállamaink úgy számolnak el a közpénzekkel, hogy közben nem tudnak beruházásokat intézni, a politikusok pedig karöltve a magánszférával, a magántőkével valójában nem segítenek a gazdaság, európai gazdaság újraindításában, a munkahelyek megvédésében. Elnök, az utolsó felszólaló, López úr, egy percben. Szükségünk van az Európai Unió gazdaságának újraindítására, mert fenntartható növekedésre van szükség. A gazdaság az, e, e, az ipar ugyanis jobb társadalmi szociális védettséget, magasabb jövedelmet biztosít, stabilabb munkákat. Ehhez azonban elsősorban is meg kell védenünk az európai ipart, amely már, azt a ipart, amely már van megvan. Én már unom könnyökömön jön ki ennek ismételgetések Katalóniában, ahonnan érkezem. Ott rengeteget tárgyalok azokkal a társadalmi szervezetekkel, szakszervezetekkel, amelyek a cégbezárásokkal kapcsolatban hangoztatják véleményüket. Rettenetes, hogy sokan vannak, akik, akik csak a profit érdekében megfeledkeznek társadalmi kötelezettségekre. Úgy gondolom, hogy egyértelműen szint kell vallanunk, olyan közös normákat kell megalkotnunk, amely a gazdasági struktúraváltás idején meghatározza a dolgozók jogait. Tájékoztatási, tanácsadási normákra van szükség, a vállalkozásoknak ezeket be kell tartaniuk. Elnök, köszönöm szépen, most pedig akkor a spontán felszólások keretében Kelly úr szólal fel először. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos vita ez mert az egyik kihívás az, hogy Európát versenyképessé tegyük, és ehhez az kell elsősorban, hogy az Európai, Európát újraiparosítsuk. A 20-20-es térkötőzések nagyon értelmesek ebben az értelemben. Máskülönben Tajani úr, aki korábban biztos volt, most pedig képviselő társunk a frakciónkban, gyakorlatilag azt látjuk, hogy a munkahelyek elveszítése Európában az ipar, ha kimenekül Európából a harmadik világba, akkor gyakorlatilag még a széndiokszid kibocsátás sem csökken, hanem ébeségen nő globális szinten. Úgy gondolom, hogy Európát valóban újra kell iparosítunk, olyan klímát kell létrehoznunk, amelyben ez megtörténhet. És hogyha a COP21-re figyelünk, ez óriási lehetőséget jelent számunkra, hogyha célkérdéseket fogalmazunk meg, például az atomenergiával kapcsolatban, akkor át kell gondolnunk az ipar, iparosításnak az igényeire, szükségleteire is egy modern felfogásban. Köszönöm szépen. Ennek Blanco López képviselő a következő. Ahogy korábban elmondtuk, ma után Európa jelen pillanatban nem csak válságban van, hanem válaszúton is egyre növekszik a nacionalizmus és a populizmus, és egyre elégedetlenebbek a polgárok az Európai Unióval. Ennek sok köze van ahhoz, hogy nőnek az egyenlőtlenségek, egy, egyre nagyobb a fizetési szakadék, egyre jobban elvesznek a dolgozói jogok, és egyre több munkahely megszűnik. Nagyon fontos, hogy olyan új iparpolitikát fogadjunk el, ami egész Európára vonatkozik. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem fog teljesülni az Európai Bizottság ígérete, hogy 15 20%-ra növeli az ipar részesedését a teljes EU-s gazdaságból. Enélkül nem tudunk új lehetőségeket teremteni, nem tudjuk megkereszt, megelőzni a szociális dömpinget és a tisztességtelen versenyt, amely adott esetben a tagállamok között tisztességesen versenyt is jelent. Úgyhogy úgy gondolom, hogy alapvetően előbb problémagoldást kell keresnünk a magas energiafogyasztási szinten jelenzhető iparágokban is. Köszönöm, mondja az elnök. Kapéni asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. A versenyképesség a globális piacon nem elválasztható attól, hogy Európát újraiparosítani kell. Az újraiparosítás a megoldás az életminőség és a munkahelyteremtés problémáira. A tisztességes verseny politikájára van szükség, a kereskedelmi védelemre, beruházásra, a versenyképesség növelésébe. Az Európai Unió a legbonyolultabb jogszabályrendszerrel rendelkezik, és amikor a TTIP-ről tárgyalunk, akkor aggódom amiatt, hogy a termékek normája, a termékek minősége csökkenni fog. Nagyon fontos lenne, hogy önkéntes legyen az ennek való megfelelés, különben nem tudjuk fejleszteni az iparunkat. Tevékenységemben nem tudom eléggé hangsúlyozni azt, hogy a termékek, az európai termékek kereskedelmi védelme nem létezik jelen pillanatban a textiliparban, az autóiparban, vagy az acéliparban sem. Hogyha újra akarjuk kiparosítani Európát, akkor véget kell venni, vetni a tisztességtelen versenynek és a dömpingnek. Köszönöm. Köszönöm, Mária Szúriasszó. Nos, köszönöm. A legutóbbi években az Európai Unióban több száz eh, gyártási helyet eh, szüntettek meg, és rengeteg munkahely szűnt meg emiatt. Eh, ma azt látjuk, hogy a Caterpillar dolgozói és az Aston dolgozói ugyanerre listára kerültek. A Trojka hatására ugyancsak több ezer munkahely szűnt meg, az emberek ezrei kerültek az, osztára, az utcára. A Caterpillar annak ellenére zárta be a gyárát, hogy a gyártási költségei 30%-kal csökkentek az Aston, ugyancsak azt követően zárta le a gyárát, hogy fontos megállapodást írt alá a francia kormányjal. Ez az eredménye a megszorítások Európájának. Sajnálatos módon ma e, a kormányok, a francia és a belga kormány ezt a politikát szolgálta. Az újraiparosítás európai szinten nem fog ö, sikerülne, hogyha olyan megállapodásokat kötünk, mint a TTIP, a TTIP. Elnök, köszönöm szépen, Jakob Csak úr kapja meg a szót. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Mi a politikánk, az iparpolitikánk talán nem is létezik ipari modell, talán csak gyakorlatilag alig van újraiparosítási politikánk. Milyen ipart szeretnénk Európában? Meggyőződésem, hogy sok minden volt, amiről nem kaptunk szót, nem, kapta, nem hallottam szót, nem hallottam említést sem jó néhány fontos kérdés, amire számítottam pedig, amikor a Caterpillar és az Astonról beszélünk, erre valóban reagálnunk kell, szolidaritást kell mutatnunk azon polgárok irányába, akik elveszítik a munkahelyüket, de arra is gondoljunk, hogy mit fogunk tenni holnap, holnap után, hogy ne legyen túl késő egy olyan ipar talprálátására, amely majdnem elpusztult, majdnem kipusztult már. Vegyük például a hajóépítést. Hajóépítés egy igazi európai iparág, de ne tegyük már tönkre konkrét lehetőségek vannak az iparosításra és az újraiparosításra Európában. Elnök a vita lezárására megadom a szót Tyson biztosasszonynak. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, üdvözlöm a mai vitát, és minden ajánlatukat feljegyeztem. Még egyszer alá szeretném húzni, hogy most az első kötelességünk az, hogy támogassuk azokat, akiket ez a bezárás közvetlenül érint. Szolidaritást tunas, tanúsítsunk a munkások és a régiók iránt. Készek vagyunk arra, hogy az európai ö, alapok a jogszabályok és bármely más releváns politikai eszközök révén támogassuk őket. Ma a bizottság elfogadott egy javaslatot, amely arra vonatkozik, hogy meghosszabbítjuk a mentesítést, amelyet a globalizációs alap hatodik cikke második bekezdése foglal magába. Tisztelt képviselők, a munka, a foglalkoztatás, a növekedés és a beruházásra vonatkozó terveinket az európai szemeszteren belül és a jogszabályok egyszerűsítésén belül tovább kell folytatnunk. Biztosítanunk kell azt, hogy mindez ösztönzi a bejelentett munka növelését, és a belső piac, közös egységes piac kimélyítésével is meg kell ezt tennünk. Természetesen ennek nagyon fontos eszköze az európai beruházási terv, amely vissza fogja emelni régi helyzetébe, régi fényébe a beruházási helyzetet Európában. Reméljük, hogy ez majd a gazdasági helyreállítást is táplálja, és jó alapot ad a fenntartható növekedésre. A stabilitási és növekedési paktumon belüli intézkedésekkel kapcsolatban azt is meg szeretném említeni, hogy a Goszli üzembezárás és a stabilitási paktum egészen más dolgok, két különböző dolgok. Természetesen a növekedés és stabilitási paktum a gazdasági növekedés táplálása, de ez nem tarthatja vissza a beruházásokat, ahogy Juncker elnök ezt ma délelőtt is elmondta az unió helyzetéről szóló beszédében, és közös felelőssége a tagállamoknak és az európai intézményeknek is, hogy ezt elérje az európai vasútipar versenyképességéről szóló európai parlamenti állásfoglalást is említette valaki. Tudjuk, ismerjük ezt az állásfoglalást, és már is készítjük az erre vonatkozó válasz dokumentumot, és figyelembe fogjuk venni az önök véleményét a vasútiparról. <clears throat> Nekünk is szándékunk, hogy ezt az ipart felvilágoztassuk, illetve megtartsuk a jelenlegi helyzetében a különböző kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy Malmström asszony nagyon jó tárgyaló fél, nagyon kemény tárgyaló fél, és más többször elmondta, hogy nem, fog, nem fogja megengedni azt, hogy rossz megállapodást kössünk. Célja az, hogy a megállapodások Európa javát szolgálják, ne pedig Európa kárára váljanak, és természetesen figyelembe vesz minden szociális következményt, és arra azon igyekszik, hogy minél jobb jövőt biztosítsanak ezek a megállapodások Európának. Aztán Kína piacgazdasági helyzetéről is voltak megjegyzések. Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy majd lesz egy végleges döntés erről, de az biztos, hogy hatékony kereskedelem védelmi eszközöket fogunk bevetni, és a rendelkezésünkre álló eszközöket is meg fogjuk erősíteni ennek kapcsán. Végül pedig. És ezt francián mondom, Bayé úrral összhangban el kell mondanom, hogy valóban én is üdvözlöm azt, hogy a Goszeli helyi vezetőség és a szakszervezetek is óriási méltósággal léptek fel együttesen. Szükségünk van arra, hogy támogassuk őket. Érthetetlen ezen vállalkozásoknak a döntése, de szeretnék optimista maradni, és nem akarok azonnal teljes mértékben pessimizmusba süllyedni. A tavalyi évben ugyanebben a régióban sikerült 9300 mm, új munkahelyet teremteni. Ezek a dolgozók mindent megtettek annak érdekében, hogy a kompetenciájukat biztosítsák. Egy modern, nagy minős, nagyon jó minőségű termékeket elállító üzemekről van, üzemről van szó, ami Brüsszelt és a Sárolai repteret is ellátja tehát a döntés által érintett embereket remélhetőleg sikerül együtt tartani, hogy a jövőben is egy csoportban tudjanak dolgozni. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük önnek, biztos asszony, kedves kollégák, ezzel ezt a vitát lezárom.